reggelt kívánok! Azt hiszem, hogy megkezdhetjük az ülésünket. Az első napirendi pontunk a hatos napirendi pont. Javítsuk a gazdasági kormányzást az Európai Unióban, és főként az eurozónában. A jelentéstevő Di Diogo Fejó egy munkadokumentummal állt elő, meg is adom önnek a szót, hogy bemutassa ezt a munkat, a dokumentumot. Muito obrigado. Senhora. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Most itten, ebben az első ez most az első alkalom arra, hogy eszmét tudjunk cserélni a gazdaság, az unió gazdaság irányításáról, illetve a stabilitási keretek javításáról mint az euróövezetben. Azzal szeretném kezdeni a felszólalásomat, hogy emlékeztetnék arra, hogy honnan is indultunk. Ez a jelentés miből indult ki, milyen helyzetből indult ki. A nemzetközi pénzügyi válság kihatásai Európában is érezhetőek voltak, és ez volt az a helyzet, amely arra irányított bennünket, hogy az Európai Unió, illetve az Euróövezet egy választ adjon erre a helyzetre, de sajnos ez a válaszadás ez elég lassú volt. Bizonyos értelemben nem is volt eléggé hatékony, úgyhogy elsősorban ezt szeretném hangsúlyozni, a válságot értelmezni kell, és meg kell érteni, és ugyanakkor egy lehetőségnek kell felfogni annak érdekében, hogy minél mélyebben tudjuk az eljárásainkat újra gondolni, és előre tudjunk lépni bizonyos területeken. Májusban az Európai Bizottság kidolgozott egy közleményt, a tanácsban pedig egy munkacsoportot hoztak létre, amely a válsággal foglalkozik. A parlament is részt kell, hogy vegyen a vitában. Nagyon fontos az is, hogy a parlament világos álláspontot foglaljon el, és elkötelezett legyen a válság megoldásában. Márpedig ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha a párt politikától, a párt logikától, vagy az országok logikájától függetlenítjük magunkat, és megpróbálunk a problémákra összpontosítani. Ugye egyesek inkább a kormányközi megközelítést javasolják, mások a föderális megközelítést. A parlamentben esetleg ezek az intézményi jellegű viták erősebben érezhetőek voltak, de mégiscsak ennek ellenére az Európai Parlamentnek egységes véleményt kell képviselnie ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. És azt hiszem, hogy a parlament egyébként ezt meg is teheti. Mik azok a nagy kihívások, amelyekkel számolnunk kell? Tegnap találkoztunk Trissé elnök úrral, és a gazdaság irányításról is eszmét cseréltünk vele. Mit is jelent pontosan ez a gazdaság irányítás? Mit értünk ez alatt? Nos, hát azt tudom elmondani, hogy ez a mostani jelentés nem egy elvi megközelítést fog javasolni, hanem inkább gyakorlati, konkrét megoldásokat fog javasolni. Egyes megoldások esetleg rövid távú hatásúak lesznek, más megoldások pedig inkább közép vagy hosszú távon fognak hatni. Rövid távon nem szabad, hogy elfeledkezzünk arról, hogy mennyire fontos az Európai Unióról szóló szerződés keretei között kell mozognunk. Tehát ez egy nagy kihívás a másodlagos vagy derivált joggal kapcsolatban. Ami a kihívásokat illeti, a gazdaságirányításnak alapvetően az euróövezetre kell majd összpontosítania, illetve a 27-ek Európájára. Ez a két tengely határozza majd meg a gondolkodásmódunkat. Aztán lesznek olyan specifikus kérdések, amelyek a kifejezetten az euróövezetre vonatkoznak. Ami az intézményeket illeti, itt is vannak nagy kihívások. Mely lesz az az intézmény, amely központi szerepet tölt majd be a válság megoldásában? Azt hiszem, hogy itt a bizottság kell, hogy a központban álljon, ugyanis rövid távon nem is szükséges az, hogy intézményi szempontból reformokat hajtsunk végre ezen a területen. Nincsen szükség új intézmények létrehozására, ugyanis úgy gondolom, hogy jelenleg talán az a legfontosabb, hogy a hangsúlyt, a hangsúlyokat megfelelő helyre helyezzük, és inkább a reakció, a válaszadás gyorsaságát próbáljuk meg erősíteni. Aztán természetesen megjelenik a jelentésemben a megelőzés kérdése is, hogy milyen megelőző intézkedéseket lehetne tenni, például a költségvetési hiányok, illetve az állam adósságok elszabadulásának megakadályozása érdekében. A költségvetési hiány, vagy a költségvetési deficit problémáját nem szabad elfelejtenünk. Nagyon sok vitát folytattunk már a deficitről, és általában arról, hogy stabilizálni kell a deficitet, az állam, a költségvetési hiányokat, de sajnos ugyanakkor az államháztartással is foglalkoznunk kell. Tehát fontos az is, hogy beszéljünk a hiányról az Európai Unión belül, illetve az egyes tagállamok szintjén. Egy másik fontos kihívás pedig a strukturális kérdésekre vonatkozik. Ugyanis már ideje, egy jó ideje beszélünk arról, hogy szükséges lenne reformokat meghoznunk, nagyobb versenyképességre kell szert tennünk, és ugyanakkor ki kell mondanunk azt is, hogy a stabilitási és növekedési paktum nagyon sokat összpontosított a stabilitásra, de a növekedés talán kicsit elfejtette, és pont ezért alakult ki ez a mostani válsághelyzet, és ez az a nagy kihívás, amelyet a jövőben az Európai Uniónak valahogyan orvosolnia kell. Szükséges az is, hogy konkrétan tudjuk értékelni a strukturális reformokat, Most bizonyos államokban, akár hazámról is beszélhetnék, sok, intézkedések, sok intézkedést hoztak meg, itt főként megszorító csomagok léptek életbe, növekedtek az adók, ugyanakkor a szociális háló is ezt is megnyírbálták itt-ott. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy mennyire helyesek ezek a fajta intézkedések, lehet, hogy egy kicsikét kiegyensúlyozottabban kellene ezeket megközelíteni, és konkrét javaslatokkal kellene élni annak érdekében, hogy inkább a növekedést erősítsük, hiszen ez a nagy cél, csak a növekedéssel tudunk a válságból kilábalni. Aztán a gazdaság irányítás azt is megkívánja majd, hogy átláthatóbb rendszert építsünk ki. És itt lép be a parlament szerepe. Ilyen szempontból a parlamentnek nagyobb szerepet kell vállalnia, és általában a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatunkat át kell, hogy hassa az átláthatóság, és az, hogy olyan intézményeink vannak, amelyekben nem igazán tudja az átlag állampolgár azt, hogy mi is történik. Tehát ilyen szempontból a jelentésben nagyon konkrétan ki kell mondani, hogy mi is az Európai Parlament szerepe, mi a nemzeti parlamentek szerepe, és hogy mennyire fontos az, hogy garantálni tudjuk a minél nagyobb átláthatóságot a folyamatokban, illetve az információk átadását biztosítani tudjuk. Nem szabad elfelejtenünk az állam szerepét sem, illetve a statisztikák kérdését. Fontos lenne az is, hogy meghallgassuk, hogy a kollégáknak mi a véleménye mindenről, úgyhogy most szeretném is lezárni a bevezetőmet, és várom a kollégák felszólalásait, ugyanis mindannyian úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerep jut ebben a kérdésben. Azt hiszem egyébként, hogy a parlament erősíteni is tudná részvételét az unió gazdaság irányításában, és pont ezért most szeretném meghallgatni, hogy a kollégáknak mi a véleménye ebben a szellemben. Ez a válság új lehetőségeket teremt számunkra, és az Európai Uniónak ki kell használnia ezeket a lehetőségeket, és az Európai Uniónak, illetve az Európai Parlamentnek részt kell vennie a megújulási folyamatban. Elnök, köszönöm szépen. Lize képviselő. Köszönöm szépen. Nos, hát először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, ugyanis az első eszmecsere során már hallhattuk a munka dokumentum főbb pontjainak ismertetését. Természetesen a jelentés első megszövegezéséig nagyon kevés idő fog eltelni, Éppen ezért ki kell mondani azt, hogy nagyon rövid idő alatt kellett valamilyen jó szöveget tető alá hozni. Ez sikerült szerintem. Most egy jó alapot kaptunk a jelentés megvitatásához. Egyrésztről úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt most ebben a pontban, ebben a pillanatban tesszük meg, ugyanis az Európai Parlamentnek segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy a irányítást, a gazdaság politikát általában új alapokra tudjuk helyezni. Fontos az együttműködés, a koordináció, annak érdekében, hogy kialakuljon minél hamarabb egy uniós szintű gazdaságirányítás. Erre ma nagyon is szükség van. Éppen ezért úgy vélem, hogy az Európai Parlament szerepe alapvető fontosságú ebből a szempontból is ugyanis a parlament segítségével elkerülhető lenne az, hogy nemzeti szinten rekedjen meg a vita. Konszenzusos megoldásokra van most szükség. A második megjegyzésem az anyag szellemiségére vonatkozik, tehát hogy minél nyitottabbak legyünk, hogy mik a főbb céljaink, annak ellenére hogy attól függetlenül, hogy vannak persze nézeteltérések, bizonyos kérdéseket másként látunk. De az is igaz, hogy fontos az, hogy az Európai Parlament egy erős, világos véleményt képviseljen, és a konszenzusépítés mellett kardoskodjon. Ugyanis most... Nos, hát ezen dolgok mellett azt tudom elmondani, hogy a mostani jelentés nagyon sok fontos kérdése felhívja a figyelmet, és a mi frakciónk is a nagyon odafigyel arra, hogy milyen megelőző intézkedéseket lehet tenni az államháztartási hiánykezelésére, a költségvetési hiánykezelésére, illetve azokra az aggodalmakra kell közösen megoldást találnunk, amelyek ehhez fűződnek, ehhez a kérdéskörhöz, tehát nem feltétlenül politikai értelemben, hanem más szinteken is. Persze a strukturális reformokat meg kell tennünk, ez most egy ilyen divatos szlogenné vált, de nem tudjuk, hogy pontosan mit is értenek alatta. Hát aztán fontos és elhangzott az átláthatóság kérdése, a statisztikai adatok hitelessége, illetve a jelentés végében pontosan ezen eszközökről esik szó, méghozzá nagyon világos módon. Most nem szeretnék minden egyes részletre reflektálni. Ezeket minden bizonyal majd négy szem közt is meg tudjuk vitatni a jelentéstevővel, de az biztos, hogy a jelentés elkészítését átható szellemiséggel teljes mértékben egyet értünk. Az első és második részben talán egy kicsikét át lehetne strukturálni a témák felvetését, azért, hogy minél világosabb szöveg, minél jobban szervezett szöveg legyen a végeredmény. Tehát az első és második részben hosszabb anyagot kaptunk, a hármastól nyolcasig terjedő pontokhoz képest. A második rész stílusa sokkal inkább összeegyeztethető a mögöttes jogi keretekkel. Az egyes és kettes részben, vagy az egyes és kettes ajánlásokban viszont talán pontosabban kellene megfogalmazni, hogy milyen szerepet is kívánunk adni az ellenőrzésnek makroökonómiai szinten, és hogy ezeket hogy lehet a reálgazdasági mutatókkal összhangba hozni. Ugyanis arra van szükség, hogy megvizsgáljuk, milyen előrehaladás mutatkozik mind a reálgazdaságban, tehát a foglalkoztatás és a növekedés területén, és ugyanakkor a konvergencia szempontok alapján az Európai Unió összszintjén. Ugyanis az államháztartási hiány, az államadóság, a költségvetési hiány problémái mind abból adódnak, hogy a reálgazdaságtól elrugaszkodott az állami szféra. És mindig csak a rövid távú mutatókra figyeltünk, és a fenntarthatóságot, a hosszú vagy középtávot nem annyira vettük eddig figyelembe. Tehát ilyen szempontból kellene ezeket a gondolatokat is világosabban megfogalmazni, ugyanis itt egy európai szintű fellépésre van szükség, és majd meglátjuk, hogy a rompoly féle munkacsoport milyen ajánlásokkal áll majd elő. Aztán ott van egy másik munkacsoport, amely kimondottan a válság kérdésével foglalkozik. Tehát fontos az, hogy az Európai Parlamentből kijövő üzenet egy koherens üzenet legyen, és ne ö, legyen egyfajta információ halmaz, amely kontraproduktívá válhatna. Világosan ki kell mondani, melyek a céljaink, és milyen szankciókat vagy milyen ellenőrzési intézkedéseket kívánunk bevezetni. Tehát végső sorban úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, és hogy a frakciók között minden bizonyal konszenzusra tudunk majd jutni ebben a kérdésben. És még egyszer szeretném kifejezésre juttatni azon szándékomat, hogy konstruktívan hozzájárulhassak a munkákhoz. Elnök, köszönöm szépen! Spanyolul fogok a mai napon beszélni, ugyanis ez az anyanyelvem, és Fejó úrral is spanyolul beszéltem. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és személyesen azt kell, hogy mondjam, hogy nagy mértékben egyetértek ezzel a szöveggel. Szerintem itt nincsenek nagy problémák, és alapvetően úgy gondolom, hogy a frakcióm elfogadhatja a jelentést a jelenlegi formájában. Azért az ötös bekezdéshez lenne néhány megjegyzésem. Szerintem ez kicsit hiányos, mert amikor a pénzügyi eszközökről, a költségvetési eszközökről beszélünk, akkor szerintem nincsen a közös európai kincstárra utalás. Pedig nem lehet közös fiskális politikát kialakítani akkor, hogyha nincsen, hogyha nem tudjuk a kincstár kérdését megnyugtatóan rendezni. Tehát ezen a területen valamit tennünk kell, ugyanis így lehet csak javítani a monetáris unió politikáját. Ez egy olyan eszköz, amely a közös gazdaság irányítást valósá tudja tenni. Az Európai Unió egészen mostanáig mindig is meg tudta ragadni a válságokban rejlő lehetőségeket, és át tudta alakítani az Európai Unió további építésé helyzethez. Tehát egyfajta lendületet tudtak adni a válságok az EU-nak. De úgy tűnik, hogy most ez sajnos nem így van, ugyanis nagy dilemmák vannak előttünk, meg kell értenünk azt, hogy az Európai Parlament egy erős európai szintű irányítást vagy felügyeleti rendszert kíván létrehozni, vagy pedig inkább a nemzeti felügyeleti szervek koordinációja révén kívánja ezt a helyzetet megoldani. Ugyanis ez az, amit a tanács javasol. Tehát szerintem el kell fogadnunk Garcia Margallo képviselő 2000-ben írt jelentésének alapvetéseit, miszerint szükség van egy közös felügyeleti rendszerre annak érdekében, hogy a pénzügyi piacokat, amelyek egyébként már európai szinten amúgy is igencsak integráltak, felügyelni és egyfajta esernyő alá helyezni. El tudnánk így mondani a tanácsnak azt, hogy már mi tíz évvel ezelőtt is ezt a megoldást javasoltuk. Éppen ezért véleményem szerint, hogyha semmilyen utalást nem teszünk erre, és hogyha nem vizsgáljuk meg azt a gondolatot, hogy hogyan lehetne egy közös európai kincstárat létrehozni, hogyan lehetne egy közös adó, adót bevezetni, vagy pedig az euró kötvényeket, e-, ezeknek a kibocsátását hogyan lehetne felhasználni. Itt nem arról van szó, hogy az Európai Uniónak mindig válsághelyzetben szabad csak lépnie, és akkor ki kell húzni a bajból a bajba jutott társait. Nem itt egyfajta megelőző intézkedés csomagra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy konszenzus alakult ki a stabilitás, illetve a növekedésre való visszatérés területén, ugyanis ez rendkívül fontos érdeke az új és a régi tagállamoknak egyaránt. Tegnap Trisé úr hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos a versenyképesség és a fiskális politikák összehangolása. Hogyha ezt megtettük volna korábban, akkor nem lenne szükség a válság megoldására, mert egész egyszerűen nem lenne válság többé. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez jó irány, amit olvashatunk az ön munkadokumentumában, és fontos az is, hogy az euróövezeten kívüli országokra való érzékeny odafigyelésről is olvashatunk az anyagban. Tehát különbséget kell tenni azok között, amelyek azon országok között, amelyek az euróövezethez tartoznak, és azok, amelyek nem tartoznak az euróövezethez. Aztán nagyon örülök annak, hogy a szubszidiaritás elvét, illetve a nemzeti parlamentek szerepét is hangsúlyozza a dokumentum, ezek rendkívül fontos kérdések, és nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a stabilitási és növekedési paktumot erősíteni tudjuk. Örülök annak, hogy megpróbálunk a jelenlegi szerződés keretei között maradni, ugyanis nagyon sok tagállamban sok aggodalom volt az új egy, egy esetleges új szerződés felmerülésével kapcsolatban, ugyanis már a mostanit is elég nehezen tudtuk lenyomni a, az állampolgárok ö, torkán. Szerintem e, tehát nincsen szükség új szerződésre, ha csak tényleg ez nem válik életfontosságúvá. A már létező növekedési és stabilitási paktum kereteit kell kihasználni, ugyanis itt még nagyon sok mozgásterünk van, kellett volna büntetéseket alkalmazni bizonyos tagállamokkal szemben már sokkal korábban, és akkor nem alakult volna ki ez a költségvetési hiányszint. Ezeket a szankciókat nem alkalmaztuk eléggé. Tehát ösztönző erőkre és ugyanakkor büntetőrendszerre, szankciórendszerre van szükség ahhoz, hogy a stabilitási és növekedési paktumot be tudjuk tartatni. Ugyanis, hogyha visszavonjuk azokat az alapokat, azoktól az országokból, amelyek most már amúgy is nagyon nagy pénzügyi válságban vannak, akkor igazi ö, problémák lesznek, vagy még, ne, még nagyobb nehézségekkel kell megküzdjenek ezek az országok. És bizony a gazdasági válság nagyon hamar szociális válságát gyűrűzik át, úgyhogy nézzük meg azt, hogy a jövőben mit lehet tenni, és most mit lehet tenni, hogyan lehet a büntetés vagy szankciórendszert korábban alkalmazni megelőző jelleggel. Nagyon jó tájékoztatókat kaptunk Strasbourgban a nemzeti szakértőktől, és ők beszéltek a gazdaság irányítás kérdéseiről. Nagyon jó lett volna, hogyha több parlamenti képviselő ott lett volna, ugyanis ez egy rendkívül hasznos ülés volt, nagyon jó szakértők jöttek el, és az egyik szakértő azt javasolta, hogy nagyon fontos lenne az, hogy nemzeti szinten, tehát tagállami szinten is egy független ellenőrzés valósuljon meg. Például az Egyesült Királyságban is meg lehetett volna ezt tenni korábban, ugyanis mindig a kormány az, amely vállalta a felelősséget, holott egy független szervnek kellett volna a pénzügyeket megvizsgálnia, illetve azt, hogy a gazdasági növekedésre milyen hatása van az államháztartási hiány kialakulásának. Ezt talán más tagállamokban okosabban lehetne mm, megvalósítani, úgyhogy élni kellene azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a szakértőink javasoltak a múlt heti panel során. A stabilitási paktummal kapcsolatban fontos az is, hogy európai, összeurópai szinten vizsgáljuk a hiányt, és nézzük meg azt is, hogy kik a felelős államok, kik azok, amelyek viszont nem, mert hát bizony így különben nehéz helyzetben találhatják magukat bizonyos tagállamok. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy a statisztikák fontossága a megbízhatósága rendkívül fontos. Ezzel kapcsolatban már nagyon sokat vitáztunk. Nem kell erősíteni egy olyan rendszert, amely már önmagában sem működőképes. Azt inkább meg kell javítani. És aztán legyünk óvatosak. Az én, áll, az én hazámban is nagyon sokat beszélünk arról, hogy a nemzeti költségvetés ugye a nemzeti szuverenitás alapkövét jelenti, tehát hogyha túllépünk ezen a ponton, akkor főként az euróövezeten kívüli államok számára azért itt érzékeny pontokat érintünk. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy jól láttam-e, hogy ön szeretett volna felszólalni. Igen, lenne néhány megjegyzésem. Először is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk kölcsönösen ellenőrizni, felügyelni a helyzetet. Ugye itt a kiadási oldalra is oda kell figyelni, de emellett, ezzel egyébként egyetértünk, egyfajta együttműködéssel a bevételi szinten, tehát a fiskális vagy a, a, az adó bevételek szintjén. Tehát nem lehet fenntarthatóvá tenni a költségvetést, hogyha mindig csak az egyik oldalt nézzük. És talán e, ilyen szempontból fontos a kiegyensúlyozottság. Tehát a bevételi oldalra is oda kell figyelni, nem csak a kiadási oldalra. Hogyha nincsen együttműködés, akkor nem fogunk tudni komolyan fellépni az adócsalás ellen. Tudom, hogy itt 300 milliárd eurós összegről beszélünk évente. Nos, hogyha az adócsalást meg akarjuk szüntetni, akkor ezen a területen kell tennünk valamit, csak a csalás elleni harc nem elég, ez kiegyensúlyozottan a bevételi oldallal is összhangba kell hozni. Aztán nagyon fontos a személyi jövedelemadó, és tudjuk, hogy már most is ez túl messzire elment, túl magas ugyanis a személyi jövedelemadó, az a munkát terhelő adók, és túl magasak. Itt bankadókra van szükség, tranzakcióadókra, és fontos az is, hogy a közteherviselés valóban megvalósuljon. Márpedig ehhez arra van szükség, hogy együttműködjünk, és a konvergenciát a az áfához hasonlóan össze tudjuk hangolni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy egységes rendszert alakítunk ki mindenkinek, de azért mégiscsak lenne egy ilyen harmonizációs minimum szint. Úgyhogy ezt az oldalt mindenképpen erősíteni kellene, itt az adó oldalra gondolok. Aztán a közösségi megközelítés kontra kormányközi megközelítés kérdésére szeretnék még utalni, hogyha azt szeretnénk, hogyha közösségi megközelítés diadalmaskodna, akkor az Európai Bizottságot kell felruházni azokkal a hatalmakkal, amelyek egyébként benne vannak a szerződésben. Amikor a németek és a franciák meg tudtak egyezni a eredeti vámúnióba, nos hát ehhez a szellemiséghez kellene visszatérni. A parlamentet be kell vonni a folyamatba, ami azt jelenti, hogy nemzeti parlamenteket épp úgy, mint az Európai Parlamentet, ugyanis amikor a kiadások, illetve a bevételek oldalát vizsgáljuk, akkor bizony nem lehet kihagyni ebből a játékból a nemzeti parlamenteket, de ugyanakkor miután közösségi megközelítést kívánunk, akkor ennek a háznak is rendkívül fontos szerepet kell szánni a iránymutatások kidolgozásában. Itt nem egy top-down megközelítésre van szükség, de fontos az, hogy ezt a közös sorsot, a közös jövőt legalább az euróövezeten belül valóban mi magunk alakítsuk ki. De még jobb lenne, hogyha a 27-ek Európája szintén tudnánk ezt a gazdaság irányítást megvalósítani. Tehát ezt a két szempontot erősebben kellene képviseltetni a munkadokumentumban, de szerintem ez egy jó alapot jelent. Meghallgattuk az árnyék jelentéstevőket, még Karin Wortmankol Christian Kerins, Gottfried Blum, Kluti úr, ön is uh, árnyék jelentéstevő, akkor önt felülre írom. Klut képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni mindazt, ami már elhangzott hanem csak egy-két kérdéssel szeretnék foglalkozni. A felügyelet persze értelmes dolog, de nem minden a felügyelet. A másik gondolatom, amikor az felügyeletről beszélünk, az, ahhoz mindig kapcsolódik a szankciós, szankcionálási mechanizmus, és ebben van némi logika, de hát ez már a tagállamok parlamentjeinek a szuverenitását is érintő kérdés. Az én frakciómnak az az álláspontja, ezzel kapcsolatban, hogy ez megint azt jelenteni, hogyha újabb szuverenitás az újabb részét adják át a tagállamok az EU-nak, akkor ez megfelelő garanciákkal történhet csak meg. Még egy dolog, amiről itt nem volt szó. A német sajtóban újra és újra felemlegetik azt, hogy a stabilitási kritériumok kapcsán kicsit egyoldalú a vita. Itt a kereskedelmi mérlegek közötti egyensúlytalanság és nagy különbségek is komoly problémákat vetnek fel, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy flashback kollégam, aki a globalizációs stratégiának a nagy szakértője, újra és újra rámutatott arra, hogy az import viszonylag olcsó, az export pedig költséges, a, elég a, az euró övezet gazdaságilag gyengébb államai számára, akiket ez strukturálisan nagyon hátrányosan érint, és eh, nem tudnak eh, fellépni a versenytorzulások eh, ellen ezért amikor a kereskedelmi kér, mérlegek egyensúlytalanságának a kérdéséről beszélünk, akkor erről sem feledkezzünk meg. Wortmann Kólasszony. Köszönöm, elnök asszony. Fejó kollégának szeretném megköszönni azt, hogy bevezette ezt a nagyon fontos és nagyon aktuális kérdéskört. Teljes mértékben egyet tudok érteni azzal a vízióval, amit felvázolt, és múlt héten Strasbourgban nagy többséggel elfogadtunk ezzel kapcsolatban már egy állásfoglalást a gazdasági kormányzásról. De nagyon fontos, hogy ebben a jelentésben ezt még részleteiben is kimunkáljuk. Itt fontos elvekről van szó. E, itt 27 ország vesz ebben részt, azután e, közösségi módszert fogunk alkalmazni, e, preventív intézkedésekre van szükség a stabilitási és növekedési paktumban, de lesznek szankciók is. És Trissé elnök úr tegnap ezzel kapcsolatban nagyon érdekes szempontokat vetett fel, amelyek összhangban vannak az ön víziójával is és ezekről itt a szakbizottságban is jó, hogyha beszélünk. A versenyképességet és a növekedést kell erősíteni, a kis és a közép vállalatokat, hiszen ők a munkahelyteremtés motorjai. De a szociális dimenzió is nagyon fontos. Ezzel azért vigyázni is kell, hogy itt defenzíven közelítsük meg ezt a kérdést, a szociális dimenziót. Én abban a perspektívában helyeztem ezt a jelentést, hogy ugyanúgy, mint a 2020-as stratégiában, itt is a társadalmi befogadásra kell hangsúlyt fektetni, az az aktív munkaerőpiaci politikára van szükség, annak érdekében, hogy jó kezdeményezéseket karuljunk fel, és az embereket arra bátorítsuk, hogy keressenek munkahelyet, illetve és fogadják el a felajánlott munkát a szegénység legfontosabb oka az, hogyha az embernek Európában nincs munkahelye. Tehát ezen kell dolgoznunk, legyen több munkahely, a KKV-k is teremtsenek több munkát, és legyenek aktívabbak az emberek. A gazdasági kormányzásra a stabilitás és a növekedési paktum keretében is szükség van, de még inkább a mikrogazdasági eh, fejlődés szempontjából fontos, és itt is eh, a mikroekonomiai iránymutatásokban ez fontos szerepet kell, hogy kapjon. Ebben a jelentésben, és remélhetőleg majd a Task Force-ban is a munkacsoportban ezt is kötelezővé teszik a tagállamok számára a 2020-as stratégia keretében, és így módon térhet vissza Európa majd növekedési pályára, új munkahelyek teremtésének a pályájára. Köszönöm. Ferenc úr, pont időben érkezett. Köszönöm szépen. Sajnálom, Karin, azt már sajnos nem hallottam, amit te mondtál. Fejer úrnak, a raportőrnek szeretném megköszönni a jelentést. És egy dologra szeretnék visszautalni, amit Trissé úr említett tegnap, egy paradoxra utalt. Azt mondta, hogy tulajdonképpen föderalisztikus megoldásra van szükség úgy, hogy egy föderalisztikus elem sincs ebben az egészben gazdasági kormányzásra is ez vonatkozik. De emlékezzünk arra, hogy ez nem egy one size fit megoldás, nem üdvözítő receptet mindenre. Hogyha körülnézünk Európában, most ugye a e, e, takarékoskodás, a varázs szó, e, mindenki próbálja csökkenteni a deficitet megszorító intézkedésekkel, és első pillantásra ez nagyon jó dolognak tűnik. De azt hiszem, arra is gondolnunk kell, hogy talán néhány ország persze ezt úgy látja, még az én hazám is már fél éve elindult ezen az úton, és abszolút szükség van Görögország, Spanyolország, Portugália esetében megalapozott, hogy igenis muszáj takarékoskodni. De Fejl úr említette, és Ford asszony is azt, hogy azért a növekedésről sem szabad megfeledkeznünk. Hogyha most mindenki visszafogja a kiadásokat, akkor ez azt jelenti, hogy megöljük a keresletet az egész kontinensen. Ezért gondolkoznunk kell azon is, hogy mi lesz a növekedéssel, miközben itt most mindent visszafogunk ez a nagy feladat. Meg vagyok győződve arról, hogy az EU-nak szükség van egy központi koordinálásra, ugyanis a nemzeti szinten a tagállamok majd először csak a saját belső ügyeikkel foglalkoznak, és nem foglalkoznak az nagy egésszel. És ez nem is csak az euróvezetet érinti, hiszen nagyon sok a kapcsolat, a kapcsolódás. Nézzük meg, mi történt a görög államadósággal. Ugye ez mindenkit érintett az EU belül és kívül, tehát eh, még Európán kívüli országokat is. Hogyha körülnézünk, megnézzük az eszköztárunkat, ami most rendelkezésünkre áll, ugye itt van a bizottság először is. Egyetértek fejúrral, hogy a bizottság kell, hogy ezt a központi koordinátori szerepet felvállalja ugyanis minden EU tagállam, nem csak az eurózóna tagjai, hanem valamennyi EU tagállam kapcsán. Igaz az, hogy itt nincs egy üdvözítő recept, és kockáztatjuk azt, hogy még akkor is, ha valamelyik ország megengedhetné, hogy kölcsön, akkor is takarékoskodik túlzottan. Blum úr. Figyelmesen hallgattam a szónokokat és valóban jó, hogy visszahoztuk a növekedés fogalmát a szótárunkba. Évek óta most már úgy tűnt, hogy az emberek erről megfeledkeztek, pedig ez az egyetlen módja annak, hogy kiássuk magunkat ebből a gödörből, amelyben vagyunk. Csak a növekedéssel lehet ezt megcsinálni. A növekedés kapcsán jut eszembe, hogy kétféle ember van. Vannak olyanok, akik eh, létrehozzák a javakat, a másik csoport pedig elkölti a javakat. Most Európában túl sokan dolgoznak, túl sokan dolgoznak a közszférában. Én más országok nevében nem beszélhetek, de tudom, hogy az Egyesült Királyságban rengeteg önkormányzat, alapítvány, gazdaságilag teljesen működésképtelen úgynevezett eh, áll-zöld munkahelyek eh, tömege létezik, és ezek mind szívják a pénzt a közférából. Eh, nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy a legnagyobb növekedés azokban az országokban, ahol alacsonyak az adók, kevés a szabályozás, és kicsi az állam. Persze a bizottság ezeket a szavakat nem nagyon szereti. Jelenleg mi a probléma részei vagyunk még, és nem a megoldásé. Pavas képviselő következő. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos nem hallgattam, nem tudtam meghallgatni a jelentéstevőt, mert kicsit késtem. De úgy tűnik, hogy ez létezik egy munkadokumentum, amit nem kapott meg mindenki. Úgyhogy ez a e, one size fits all valóban most e, nem e, alkalmazható erre a helyzetre. A jelentés nagyon fontos lesz, ugyanis egy folyamatba kapcsolódik bele, egy olyan folyamatba, amely már zajlik. Vartman Kolaszajnak teljesen igaza van, a múlt héten Sazukban elfogadott állásfoglalásunk csak egy elem, és e, egy eleme annak a keretnek, amelyet meg akarunk alkotni ennek a jelentés számára is, illetve az egész ebben a közben zajló eszmecsere számára, és kell egy ilyen keret. A bizottság nyilvánvalóan hozzájárul majd a munkához a Van Rompuy úr vezetés alatt működő munkacsoport keretében. Véleményem szerint a bizottság közleménye, tehát ez az alapdokumentum, nagyon fontos javaslatokat tartalmaz. Ugyanakkor azonban egy kicsit elmosodnak a határok különböző területek között hogyha eh, politikai tartalmakról beszélünk, eh, akkor az egész persze már sokkal bonyolultabbá válik. Eh, Fajó úr, az ön jelentésében szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Parlament megfogalmazzon egy üzenetet, egy jelzést. Mégpedig az első tíz év mérlegét megvonva. Ez ideje létezik már az euróövezet. És a parlament ezzel kapcsolatban is már elfogadott állásfoglalást. A válságra való tekintettel is megpróbálunk azon dolgozni, megpróbálunk kimunkálni különböző elemzéseket, azért, hogy magyarázatot kapjunk arra, mi az oka az egyensúlytalanságoknak és a különbségeknek, mert ez minden rossznak a forrása. A stabilitási és a növekedési paktum úgy tűnik nem a megfelelő eszköz, hogy fellépjünk az ilyen konvergencia ellen ható jelenségek ellen. Itt nem működött ez a paktum, egyszerűen nem működött ezért most mit csinálunk? Megpróbáljuk megerősíteni a paktumot, és ez jó, hiszen szükség van egy erős, egy határozott stabilitás és növekedési paktumra, de szükség van ezen túlmenően is egy új elemre, hogyan tudunk fellépni az egyensúlytalanságokkal szemben, hiszen az export és az import tekintetében, a kereskedelmi mérlegek tekintetében nagyon nagyok a különbségek hogyan lehetne elérni azt, hogy ezek a tagállamok jobban együttműködjenek. Az alapszerződés 99. cikkét is idézhetném. Filip is felvetette már az előbb, hogy még az adó kérdéséről például egyáltalán nem beszéltünk. Azután itt vannak az intézményi kérdések. Én is tettem egy javaslatot, amelyről már a konvent kapcsán is beszéltünk, és szerintem most eljött az ideje annak, hogy visszatérjünk erre a javaslatra. Ugyanis eh, senki nem indulhat ki abból, hogy itt eh, radikálisan külön választhatjuk eh, azt, ami a 16, illetve ami a 27 tagállamban történik. Persze a közös valuta a 16-ok számára olyan feladatokat is magával visz, amit mm, az euróvezeten kívüli tagállamoknak nem kell megoldani. De nézzük meg azt, hogy miért nem működik ez az egész. A Maastrichti szerződés megalkotó és találkoztak egy problémával, amelyet nem tudtak megoldani. Ennek a problémának az a lényege, hogy a költségvetési politika tagállami kompetencia, a monetáris politika pedig integrált közösségi politika és a felelősségnek ezt a külön választását kellene megszüntetni, de nem elég, hogy a bizottság azt mondja, hogy majd mindent a tagállamok valósítanak meg és az előrelépés érdekében tettem már egy javaslatot, amit szeretnék most felidézni, hiszen jó lenne, hogyha most a parlament azt mondaná, hogy olyan területen vagyunk, ahol megosztott kompetenciák léteznek a tagállam, illetve az EU között. De mindenki azt kiáltja, hogy koordinálni kell, és nem várhatjuk el, hogy csak a bizottság, mint minden hatalom ura fogja majd ezt a koordinálást elvégezni. A külpolitika területén most már van egy fő képviselőnk, lehet, hogy szükség lenne egy újabb fő képviselőre, aki az ECOFIN nevében kifelé is képviseli az euró övezetet, és aki ilyen kettős feladatkörrel és legitimitással rendelkezne, ugyanúgy, mint a külügyi képvis, főképviselő. Még egy-két percet, elnök asszony. Teljesen jogosan kérik a szakértők azt, hogy a közösségi költségvetésből is finanszírozhassanak anticiklikus intézkedéseket. De hogyan zajlik a konzultáció a nemzeti parlamentekkel? Ex ante, mindig megelőzően. Viszont ha a bizottság dönt arról, amit a nemzeti parlamenteknek kell azután végrehajtani, akkor ez így nem működhet. Akkor hiszen így most kihagyjuk mindenből a nemzeti parlamenteket. Még egy-két szót a szankciókról. Úgy gondolom, hogyha napjainkban az mm, meg akarják büntetni valamelyik tagállamot, szankciókat léphetnek életbe, akkor ez, erről nincs szavazás, és ennek is megvan a maga logikája de az, hogy a szavazati jogot most fel akarják függeszteni, ezzel büntetve a nem fegyelmezett költségvetési gazdálkodás folytató tagállamokat, hát azért ez kicsit messzire megy. Ugye a tagállamoknak el kell fogadni az akit, és az euróvezeten ezen túlmenő kötelezettségek is vannak. A viszont a szavazati jog felfüggesztése nagyon kontraproduktív lenne. Ezt én egy túl szigorú szankciónak tartanám hiszen egy tagállamot, amely segített azért ezt az európai eh, házat felépíteni, hogyan lehet egy ilyen tagállamnak azt mondani, hogy most hirtelen nem szavazhat, hogy megvonjuk a szavazati jogát? Biztos vagyok abban, hogy vannak ennél okosabb, eh, bölcsebb eh, szankciók, amiket valóban lehetne alkalmazni. Például gondolhatnánk arra, hogyha valamelyik tagállam nem tartja be a feltételeket, akkor jó, valamilyen módon megbüntetjük, vagy szankcionálunk, de olyan szankció, ami a beteget még betegebbé teszi, az ilyen szankció soha nem segített, ezért ennél valami okosabbat kellene kitalálnunk. Köszönöm szépen! Valószínűleg majd a szavazás végén még lesz egy kis időnk. Most még Szofinak tudok szót adni. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni, és nem sok ideig időt elrabolni képviselőtársaimtól. Először is ugyanazt mondanám, amit Pervans, az a kapcsolatban, hogy a dokumentumot megkaptuk-e. Nagyon megkönnyítette volna a vitát, hogyha mindenki időben megkapta volna ezt a dokumentumot. De azért szeretnék reflektálni néhány dologra, és válaszol, reagálni néhány elhangzott megállapításra. Nem szabad hamis ellentmondást kreálnunk az adók, ügyekkel kapcsolatos kompetencia és a stabilitás között. Ugye nem arról van szó, hogy ha nőnek a közkiadások, akkor az automatikusan nagyobb növekedést és munkahelyteremtést eredményez. Másodszorban növekedésről szólva, lehet, hogy csak nem hallottam, de úgy tűnt, hogy nem beszélt senki arról, hogy ha nő a termelékenység, akkor ezt a tudásba kell investálni, rugalmas a munkaerőpiacba, amely nem védi a munkavállalók privilégiumait, amelyekkel másokat kiszorítanak a munkaerőpiacról. Nem hallottam, hogy beszéltek volna a többiek arról, hogy például a szolgáltatások területén ki kellene teljesítenünk a belső piacot. Itt mindig csak a kiadásokról, kiadások visszafogásáról beszélünk, de itt nagyon komoly, kemény döntéseket meg kell még hoznunk. Azután beszéljünk a módszerekről is. Figyelmesen hallgattam, amit Ford asszony mondott, és bár azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rokon szemvezem azzal, amit elmondott, és én is tudom, hogy a választóink többségének már elege van abból, hogy újabb és újabb hatásköröket kell átadni a tagállamoknak Brüsszelnek, tehát azért legyünk már őszinték önmagunkkal. Ez a rendszer, ami eddig működött, tulajdonképpen egy gentleman agreement, a nem beavatkozást tűzte ki célul, és ez nem működött. És ezért, amikor most azt mondjuk, hogy szankciókra van szükség, hát valamennyien tudjuk, hogy a tagállamok, ha egymást kell, hogy büntessék, ezt nem fogják megcsinálni. És azt is tudjuk, hogy nem fogunk egy, egyelően bánni a tagállamokkal. Amikor Merkel asszony a Bundestagban azt mondta, hogy ha Görögország nem teljesíti a kötelezettségét, akkor lehet, hogy ki kell zárni az euró övezetből. Most nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Franciaországról is ugyanezt mondaná Merkel asszony, a Franciaország nem teljesíti a kötelezettségét tehát a tagállamokra bízzuk azt, hogy egymást büntessék, ezt soha nem fogják megcsinálni. Vagy nézzünk meg egy másik szakpolitikai területet, a hetedik cikk, emberi jogok, demokratikus alapelvek. Ez teszi lehetővé, hogy az Európai Unió is szankcionáljon tagállamokat, de ez megint csak olyan terület, amit gyakorlatban soha nem fog előfordulni. Legyünk már őszinték és ez az egész kérdéskört az Európai Bizottság kezébe kell adni. Az Európai Bizottság ugyanis elszámolással tartozik valamennyi polgárnak. Röviden szólnék még, de akkor a zaj van, elnök asszony, hogy elnök, kedves kollégák, még zajlik a vita, és csak ajánlani tudom, hogy mindenki figyelje a azt a képen beszél. A nemzeti költségvetések előzetes átvilágításának a kérdése, és hogy ez mennyiben sérti a e, nemzeti parlamenteket és a szuverenitást, ez, ez igaz, de még egyik vitában se hallottam, hogy beszéltek volna a nemzeti parlamentek felelősségéről. Milyen felelősséget vállaltak fel a nemzeti parlamentek eddig az euróövezet stabilitásának a biztosításáért? Semmit, nullát. Csak a nemzeti érdekeiket nézik. Lehet, hogy nem tudnak többet költeni a nemzeti parlamentek, de hát ezzel is, e, ezt is is vizsgálni kell, hogy a hatásköröket akar valaki, azzal együtt járnak felelősségek is, amit fel kell vállalni, és máskülönben, ha nem tudnak felelősséget vállalni, akkor ne akarjanak hatáskört hogyha azt akarjuk, hogy erős legyen a gazdaság az EU-ban, akkor látnunk kell, hogy ez több mint 27-szer a nemzeti önérdekek. Itt nem egy szigeten élünk a világtól elszigetelve, de megosztottak vagyunk és gyengék. Ezért most rajtunk áll, hogy elég bátrak vagyunk-e ahhoz, hogy eldöntsük, valóban akarjuk-e egységesíteni ezt az Európát, vagy hogyha, és hogyha így akarunk, akkor el is kell magyarázni az embereknek, hogy miért akarjuk ezt. Köszönöm. Szépen, Sven, már nagyon késő van, csak annyit szeretnék ö, hangsúlyozni, egy dolgot mindösszesen. Azt gondolom, hogy ebben a vitában a sürgősséget kellene érzékelnünk. És óvatosan kell eljárnunk. Nem szabad ugyanazokat a szavakat használni, mint az eurózónával kapcsolatos vitánál. Ez egy más állapot. Meg kell nézni az intézkedéseket és azoknak a mélységét, amelyeket támogatunk. Megint nagyon nagy az ajánlók asszony, itt alig lehet valamit beszélni. Szóval szeretném hangsúlyozni, szeretném hangsúlyozni, hogy milyen nagy szükség van, hogy le kell folytatni a vitát, és nagyon támogatom azt, amit Szofi mondott. Nem szabad elkerülni a vitát, hogy különböző területeken nem igazán egyenlő államok beszéljenek így módon egymással. Az eurozónáról szóló jelentésben láttuk, hogy mindenféle gyakorlati javaslatot, egyensúlytalanságot, többit fel lehetett venni. Most ez egy másik ügy. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy azt mondjuk többséggel, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, plusz kritériumokat kell elfogadni a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatban, de nem hozunk semmiféle gyakorlati intézkedést, elősegítendő a konvergenciát. Konvergencia nélkül Európa meg fog bukni, és Európának erről beszélni kell túlmenően a gazdaságfilozófián. Kemény érvekre van szükség az ellen, hogy ne cselekedjünk és ne fogadjunk el gyakorlati intézkedéseket. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, és néhány javaslatot nehéz lenyelni, de most nem lehet elkerülni a dolgot. A vita elől nem lehet kitérni, az egyensúlytalanságokat meg kell vitatni a versenyképesség terén. Ez egy nagy kihívás a raportőr számára, hogy áthidalja a szakadékokat a különböző frakciók között, és a különböző különböző régiók között Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnézést kérek kollégák, de egy kicsit elszaladt az idő, de hát ez egy rendkívül fontos vita. Néhány kérdés, amit szeretnék én is felvetni. A raportőr munka anyaga és ezt az jelentés felelősekkel is megvitatta. Nagyon sok gondolatot tartalmaz, és biztos vagyok abban, hogy még itt válogatnunk kell az ötletek között. Van ezek között néhány elég provokatív is. Amit Trisé úr mondott tegnap, az fontos, hogy a Mindent meg kell tenni a jelenlegi szerződés keretein belül, és azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a parlament szerepét maximálisan ki kell használni, és ez egyértelműen benne van a szerződésben. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt elérjük. Lehet, hogy ez is eredményre vezethet. A, nagyon komoly költségvetési hiány halmozódik fel sok helyen azért, mert nem jó a költségvetési politika, ezért itt komolyabb ellenőrzésre van szükség a Eurostat részéről. Ezért bizonyos mértékben koordinálni kell egymás között, a tagállamok között, hogy elősegítsük a növekedést és megerős, megelőzzük a visszaesést. De hát nyilvánvalóan nem lehet ezt teljesen egyformán végezni mindenki esetében, ugyanis nem mindenkinek úgymond ugyanaz a mérete. Ahogy Trissé úr mondta, automatizmusokat, félautomatizmusokat kell elérni, de ez nem történik meg, hogyha politikai döntésre van szükség. Csak a piacon érhető ez el, és vannak olyan jogszabályok, például a tőke ellátottság, és már ennek is van hatása. Azt gondolom, hogy meg kell nézni mindezeket a hibákat, és akkor az automatikus korrekció kialakulhat. Van félautomatikus lehetőség lehetőség, és a bizottság vagy a tanács beavatkozhat. Tudjuk, hogy a nagyon sok esetben nem tűztek bizonyos kérdéseket a napirendre a tanácsban. Nagyon nehéz ez a munka, ugyanis sok esetben csak azokat az országokat sújtja, akik jobban függenek egymástól. És ami pedig elérhető a szerződés módosítása nélkül, az nagyon fontos. Nem lehet rögtön a szavazatokat és a szavazati arányokat módosítani. Úgyhogy lehet, hogy Merkel asszony akkor valami olyasmire gondolt, amikor ezt mondtam, amivel akár Franciaországot is ellenőrzés alatt tarthatja. Na most nem tudom, hogy a jelentés készítője kíván-e még szólni, sajnálom, hogy kicsit későn kezdjük a szavazást, de utána még lesz egy kis időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Először is. Először is szeretnék az árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani, és mindenkinek, a szakbizottság minden tagjának, képviselőtársaimnak, akik hozzászóltak a vitában oldalakat jegyzeteltem a vita közben, és hát egy kicsit csúszásban vagyunk, ezért nem tudok az összes megjegyzésre külön-külön válaszolni, inkább összefoglalóan válaszolnék. Az első kérdéskör a módszerekkel függ össze. A jelentés elkészítéséhez nagyon rövid idő állt rendelkezésemre. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy kezdetől fogva arra törekedtem, hogy egyeztessek minél többet az árnyék jelentéstevőkkel, hogy megismerjem az összes frakció véleményét, és hogy a frakciók véleménye szerint melyik kérdésekkel kell kiemelten foglalkoznom. Most már az árnyék jelentés tevő között legalábbis kézen járt az anyagom, ők megkapták az anyagot, és nagyon fontosnak tartottam azt, hogy már az első eszmecserét, amikor lefolytatjuk, már tudják, hogy itt miről van szó, tehát megkapták a szöveget, az árnyék és a többiek is minél előbb meg fogják kapni a szöveget. Strasbourgban pedig már valamennyien pontosan tudni fogjuk azt, hogy miről is beszélünk. Még két megjegyzést hagyd tegyek. Ebben a dokument dokumentum, ez a dokumentum tulajdonképpen az ugyanebben a tárgykörben már a parlament által elfogadott jelentések, állásfoglalások folyománya, hiszen a múlt héten is jóvá hagytunk, elfogadtunk Strasbourgban egy állásfoglalást ebben a tárgykörben. Nem az a szándékunk, hogy ezzel a dokumentum dokumentumban valamilyen ideológiát rögzítsünk, vagy erősítsünk meg. Egyáltalán nem így van. Én eh, abból indulok ki, ami a szerződés harmadik cikkében szerepel, az Európai Unió célkitűzése, a eh, növekedés biztosítása, az árstabilitás, szociális piacgazdaság, amely eh, versenyképes, és célkitűzés a társadalom jóléte, a teljes foglalkoztatottság. Ezek az uniós célok. Én ezeknek a megvalósítása érdekében dolgozom. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a válságból most lehetőségeket kell kovácsolnunk. És én, mint jelentéstevő, minél nagyobb konszenzusra törekszem tárgyalni fogok, egyeztetni fogok mindegyik frakcióval erről a kérdéskörről. És ezt azért teszem, és remélem, hogy el is jutunk idáig, hogy egy egyértelmű hangon tudjunk mi a parlament szólni. És ennek fényében köszönöm mindenkinek az együttműködést. Nagyon szépen köszönöm. Nos, akkor a menetrendet illetően július 5-én nézzük meg a jelentésvázlatot. Szeptember 7-éig kell a módosítókat benyújtani, 27-éig vizsgáljuk, a bizottság októberben szavazza meg a jelentést, és az októberi plenárison reméljük, hogy ez sorra is kerül. Sajnálom, hogy ez ennyire szorít az idő, de ez rendkívül fontos, és előre kell lépni a jogszabály alkotással, úgyhogy meg kell próbálni tartani ezt a menetrendet. És hadd emlékeztessem a kollégákat arra, hogy van egy koordinátori ülés, ahol meg fogjuk vitatni ezt június 30-án. Egyéb részletekről később megy az érdeklődés, ez egy nyílt ülés lesz. Ha valakit érdekel, hogy megnézze, mi történik a munkacsoportban, az jó lehetőséget kap annak megismerésére. És akkor most minden további nélkül rátérünk a szavazásra, vegyék elő a szavazókártyájukat, végzünk egy próbát, hogy biztosítsuk, hogy minden működni fog. Úgyhogy akkor megnyitom a próbaszavazást, tehát ez egy teszt szavazás lesz. Kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyát. Szavaztak mindannyian? Szavaztak? mindenkinek működik a szavazókártyája? Karasz úr, van valami baj? A régi kártyája van itt. Hát, mit csinálunk? Rendben van. Szóval meg kell nézni, legyünk biztosak, minden ilyen kivételt lássunk most. Nos, akkor kezdődhet is a szavazás. Ferreira asszony jelentése határokon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban mindenek előtt a kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Egyes cég, kettes, kettes mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, akkor az eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Négyes cikk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor mondjunk tovább a 67-es módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor nagyot ugrunk. A D kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jöjjön az E kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk és akkor sok oldalt ugrunk, és eljutunk az F kompromisszumhoz, mellette e, F kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint lapozunk a 12. oldalra a G kompromisszumhoz, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, e, H kompromisszum mellette igen, 14-es oldal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdés 1-es mellette blogban? Minden preambulum bekezdést egy blogban. A tízesig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 a új mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ö, akkor most menjen a blogban az M, ö, tehát mind mellette el nem. Akkor nézzük egyenként. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, elfogadtuk. A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk szóbeli módosítő B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C, C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. DE preambulum mellette ellene elfogadtuk, preambulum bekezdés E, elfogadtuk, szóbeli módosítő, E, a preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FC preambuló bekezdés új mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FC új megint preambuló bekezdés mellette ellene tartózkodás nem tudom megállapítani, nézzük meg elektronikusan. Tehát a Juri vélemény FC preambulum bekezdés szavazunk. Karasz úr, az enyém sem működik. Működik az. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk az én segítségem nélkül akkor a G jön, mellette ellene tartózkodás. Ezt se látom. A G preambulum bekezdést. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hol is vagyunk? Ez volt a... Nem, most jön a H. H. Tehát így van, H preambulum bekezdés. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. H a új ö, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I preambulum bekezdés szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennyolcas módosító okafogyott, I a mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. IB mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, tehát az IB preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as ma a többség. E, N kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg, a K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. Az L preambulum bekezdés? Az eredeti szövegről kell csak szavaznunk mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. K, B szóbeli módosítása mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. NB az új, nem, ez okafogyott, mert hogy elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy megyünk tovább a 36-os módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. PA új módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor jön a végszavazás a módosított szövegről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Még szavazzanak? Lezárom a szavazást. És akkor el is fogadtuk. Köszönöm szépen. Nagy többséggel gratulálunk a jelentés készítőjének, és jön a nyolcas napi rendi pontunk. Szavazunk el Kadrói jelentéséről a jegyzettársaságok igazgatóinak díjazása és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikái címmel. Kész mindenki a szavazásra. 14-es módosító. Itt van mindenki? Kedves kollégák, nem lehet ennyit beszélgetni a szavazás közben. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, hát elutasítottuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de ha akarják, elektronikusan megnézzük a 16-os, megnyitom a szavazást. 16-os módosítót ellenőrizzük. Tehát 16-os módosító indítvány, az ön módosítója kár. Erről van szó. Lezárom a szavazást. El is fogadtuk. Akkor jöjjön az A kompromisszum mellette ellene. Da, micsoda? Ez részenként kell szavazni? Részenként szavazunk. Igen. Tehát akkor először megnézzük a, az első rész mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, és jöjjön a kettes mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. És most mehetünk is tovább a 20-as módosítóra mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum, ezt megérészenként első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Nem, Hát a néppárt jelzett egyértelműen, de akkor nézzük meg a második részt. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Igen? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most elfogadtuk. 23-as módosító indítvány. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de jobb lenne megnézni, 24-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Lezárom a szavazást. Elfogadt. 30-17-hez arányban. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg mellette ellenet tartózkodás, ezt elfogadtuk, 28-as mellette ellenet tartózkodás, elfogadtuk, 29-es mellette ellenet tartózkodás, elfogadtuk, 30-as mellette ellenet tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum. Együtt, igen, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31-es jön. Nem, a, bocsánat. Nem látom, hogy hogy haladunk. Nem. A D kompromisszum jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor jön a 38-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a Emplő 3-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Emplő para 4 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette ellene e, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás. A 45-ösről szavazunk, de nem, visszamegyünk a 44-esre. Akkor még egyszer a 45-öt mellette ellene. A 45-ös csináljuk, ha már elkezdtük. Ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk, akkor most a 44-es mellette, 44-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor a 43-ason nem kell az eredetiről szavaznunk, ugye? A 44-est akarják ellenőrizni elektronikusan? Hát akkor nézzük meg a 44-est, megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Lezárom a szavazást. 26 nem, 17 igen, tehát ezt elutasítottak, jól láttam. 45-ös elutasítottuk, úgyhogy jön a 46-os mellette, ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Szavazunk az eredeti szövegről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, 48-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, employment 6-os cikk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es, ez, ezzel kompatibilis ellene tartózkodás elutasítottuk akkor 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50 micsoda? Hát 51-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Igen, lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy... Igen. Tehát ezt szemlátomást elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös, 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk azt hiszem, hogy elfogadtuk, de az 55-ös, 56-ost ellenőrizzük elektronikusan is. Voted, votes closed. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást, 28-19 ellenében elfogadtuk. Akkor ezzel ezt töröltük, következik az e-kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következő a 60. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64-es két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most következik a második része, akkor akik az 50% mellett vannak mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ezt is elfogadtuk, de kivétel ez alól az 50%-ra vonatkozó rész. Akkor most következik A 65-ös. Tehát 65-ös. Biztos, hogy ez nem lesz a fogyott? Akkor 65-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Now, 67. És most viszont a 67-es jön. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Eredeti szöveg két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 11-es bekezdés employment, mellette ellene tartózkodók elfogadva, szintén employment 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es bekezdés mellette. Ezt le kell ellenőrizni? A 69-est rendben. Akkor ezt leellenőrizzük elektronikusan. Hát egy kicsit ez így furcsa, de meg kell számolni. Jean Paul has a very... Jean Paul nagy kezed van. Um, ezt akkor elfogadtuk. 9-es mellette ellene. Ne haragudjanak, tudnunk koncentrálni egy kicsit az Employment 9-es bekezdése mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1-es bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Employment kettes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 74-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 77-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodók. Ez egy kicsit zavaros. Akkor ezt leellenőrizzük elektronikusan. A 81-est Has everybody voted? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es okafogyott, i kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 15-ös employment, tehát 15-ös bekezdés employment mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, preambulum bekezdések, Bocsánat, még egyet kihagytam. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ö, eredeti szöveg 1-től 5-ig mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5A új, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6A mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6B mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6C mellette ellenet tartózkodók elfogadva, 7-es és 8-as mellette ellenet tartózkodók elfogadva, A preambulum bekezdés employment mellette ellene tartózkodók elfogadva, jelentéstevőtől új ö, preambulum bekezdés ö, AA, mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, mm, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, Jean-Paul, mellette vagy, vagy ellene? Tehát még egyszer mellette ellen tartózkodók elfogadva. B mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kilences. Egy pillanat, nem, bocsánat. Itt van az employment-től a C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. D. Preambulum bekezdés A. Új, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. E. Preambulum bekezdés, nem, bocsánat, 10-es és 11-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Akkor ezzel töröltük akkor bocsánat, 13-as módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. És akkor most elektronikusan szöveg, fogunk szavazni a teljes szövegről. Yeah? Hang on, we're in the middle of a vote. Have you got a problem? What? Probléma van? Nem ugyanaz. Right, the vote's closed. Right, that's carried 42-3. Mr. Canfan, you had something to say. Esetleg Kante úr hozzá kíván szólalni? Igen, csak annyit szerettem volna mondani 30 másodpercben, hogy ö, mi azért ö, szavaztuk le ezt a mm, jelentést, mert a 18-as bekezdésben igazából mi ellene szavaztunk annak, amit a múlt héten Strasbourgba szavaztunk meg, tehát itt nem szeretnénk, hogyha egyik hétről a másikra a parlament egymással ellentétes üzeneteket közvetítene. Ezért nem voltunk képesek ezt megszavazni, ezt a jelentést. Noha nagy részével egyetértünk. That, that, that hope. Ellen, elnök, reméljük, hogy ez a trialógussal azért mégsem fog kihatni. Nos,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 Okay. Okay. Nos, hát akkor a 9-es napi rendi pontnál tartunk. Okay. The first vote. Első szavazás. A teljes kompromisszumos szövegről fogunk most szavazni. Bineps úr jelentéséről van szó. Az euró érmék hitelesítése. Tehát egy blokk ö, szöveg, szavazás lesz az egész szövegről. Mindenki leadta a szavazatát? Nem, még jönnek szavazatok. Rendben, akkor lezártuk a szavazást, és el is fogadtuk. Úgyhogy most csak a módosított szövegről kell szavaznunk, vagy mégsem, mondja a titkárság. Elfogadtuk a blokk szavazást, úgyhogy most a jogalkotási állásfoglalásról fogunk szavazni elektronikusan. Everybody voted. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadtuk. Méghozzá csak egy ellen szavazattal. Congratulations to Mr. Binev. Let's have more voting lists like that. Gratulálunk. Akkor a tízes napi rendi pontra térhetünk rá. Ez egy szóbeli kérdés, amely a következő Strasburgi plenáris ülésre vonatkozik majd, és ez az európai pénzügyi stabilitási eszközzel kapcsolatos témára vonatkozik. Itt most bekezésenként fogunk haladni. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk első kompromisszum a kettes bekezdésről mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Yeah, we do go on to paragraph three. Uh, paragraph... Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Három a mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, négy a mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt is elfogadtuk, de azért ezt ellenőrizzük le, az a 4A lesz. 4A, we're checking, the vote open. Has everybody voted? Mindenki leadta a szavazatát? Szilvi, Rendben van minden? Oké, okay, akkor lezárom. Elfogadtuk. Egy többséggel. 23-22 ellenében. 4B mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5A mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5B mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most elektronikusan a teljes módosított szövegről szavazunk. Everybody voted, right. Mindenki leadta a szavazatát, le is zárom ezzel a szavazást. Úgy tűnik, mindannyian egyetértünk. Csodálatos. Gratulálok. És köszönöm szépen. Akkor következik új fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljának kialakítása Edward Sakyulna. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók azt hiszem, ezt is elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. De mégiscsak igen. B. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös módosítás mellett, illetve ez részenkénti szavazás lesz, első rész. Takes the view, stb. stb. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Hatos módosítás, mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as bekezdés, illetve módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, szóbeli módosítással, 6-os paragrafus mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es mellette ellene Nos, hát a szóbeli módosítás volt az, amely felváltotta a mm, részenkénti szavazást. Ezt mindenki megérti? Esetleg a jelentéstevő bólintana, hogy ez így rendben van? Így van, ugye? Igen, jó. Akkor következik a hetes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva 7a illetve 9-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. És most a teljes szövegről szavazunk elektronikusan. Okay. Okay. This... Rendben. Nos, akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A teljes, a mai délelőtt utolsó szavazása pedig Hans Péter Mártin jelentése, illetve véleménye. Ki az, aki az A kompromisszum mellett szavaz, ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, mert ez nagyon közelinek tűnik. Tehát leellenőrizzük az A kompromisszumot, mindenki leadta a szavazatot, akkor lezárjuk a szavazást, elfogadtuk. Egyenesen megyünk a 46-os módosításra két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Akkor a második részről kell szavaznunk? Igen. Kettes rész, mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is leellenőrizzük. Második rész. Elektronikus szavazás. Lezárjuk a szavazást? Elutasítva. Akkor most következik a 47-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, ezt is leellenőriznénk. 47-es. Has everybody voted? Votes closed and that's rejected. Elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizhetjük? A B kompromisszumot. Has everybody voted? Votes closed and that's carried. Elfogadtuk. Tehát következik az 50-es módosítás. Ludvigson úrtól mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 53-as módosítás mellette ellene tartózkodok, szerintem ezt elutasítottuk, de azért talán ellenőrizzük inkább le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es mellette. Ellene tartózkodok, elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 55-ös mellette ellene nem látom a pontos helyzetet, úgyhogy az 55-öst leellenőrizzük. Has everybody voted? Votes closed. Elfogadtuk, egy szavazaton múlott. 13-as szóbeli módosítással. Ez most felváltja a részenkénti szavazást? Nem. Akkor először a szóbeli módosításról fogunk szavazni, és aztán a részenkénti szavazás következik. Tehát szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, negyedik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötvenhatos összeegyeztethető, kompatibilis, tehát itt megint csak első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva ez is. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59-es, négy részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene. Ezt leellenőrizzük. A második részt elektronikusan leellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadva. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Négyes rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Hatvanas. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Tizenhatos. Mellette. Ellene. Tartózkodók ezt leellenőrizzük, 16-ost ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Huszonkilenc tizenkilenc ellenében. 61-es. Két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Akkor a második rész azt hiszem okafogyott. Igen. 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as, 21-es mellette ellene tartózkodók, nem vagyok benne biztos, tehát akkor leellenőrizzük a 21-est. Okay. So voted. Votes closed. That's carried 21 to 18. Um, amendment 22. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as mellette ellene. Ezt leellenőrizzük, 23-as. voted, votes closed. That falls, 21-21. 2, uh, Kettes mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 24-es mellette, bocsánat, 24-es okafogyott, 25-ös. Három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Mindegyik részt külön meg kell csinálni? Igen az első részt nem szavazták meg, akkor még meg kell szavaztatni a többit? Jelentéstevő? Igen, azt javaslom, hogy a harmadik részre térjünk rá, mert a második rész az igazából okafogyottá vált. Ha, tehát akkor második rész, oka, rész okafogyott, harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, kompatibilis a 27-essel mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29-es, három rész, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 30-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 31-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 33-as két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Második rész okafogyottá vált, 34-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as fogyott, 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 41-es kompatibilis mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Úgyhogy most az utolsó végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 42-en mellette szavaztak, ellenszavazat és tartózkodások nélkül elfogadtuk. Egyhangulag gratulálunk a jelentéstevőnek. Hans Péter Mártin kérte a szót. Igen, csak egy gondolat. Szerettem volna megköszönni ezt a konstruktív együttműködést, és főként a titkárság munkáját köszönöm, aki nagyon rövid idő alatt remek munkát végzett. Elnök, köszönöm szépen. És, akkor... és ma délután majd